Kedves képviselőtársaim, folytatjuk a munkát. Kérném a hölgyeket és urakat, hogy foglaljanak helyet, vagy amennyiben nem kívánnak részt venni a következő vitán, akkor fáradjanak ki a folyosóra. Közben mondom, hogy mi lesz a következő napi rendi pont. A bizottság nyilatkozatára kerül sor a nyári energiacsomagról szóló 2015. július 15-én elfogadott határozat. A bizottság nevében Sefkovics biztosnak adom meg.